Következik a kap egyszerűsítéséről szóló szóbeli választ igénylő kérdés. Három szerzőnk van, Nikolson úr pillanatilag nincs itt a teremben, úgyhogy először is Dice úrhoz fordulok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Silosz biztos úr, Örülök, hogy itt van ma közöttünk, és meg tudja válaszolni a szóbeli kérdést. Az Európai Parlament május 18-án elfogadott eh, egy határozatot a kap egyszerűsítéséről. Nyilván nem volt ö, eh, alkalma arra, hogy teljes körül megvalósítsa ezt a tervet, de kérem biztos úr, a agrárpolitika új orientációjának kialakításakor figyeljen arra, hogy az állásfoglalási indítványban szereplő javaslatok figyelembe legyenek véve. Sajnos itt egy keserű cseppet kell szétosztanom volt ugyanis egy megbeszélésem mezőgazdászokkal, akik annak a félelmüknek adtak fényt, hogy hangot, hogy itt nagyon nagy a bürokrácia az első pillérben, és egyáltalán terjed a bürokrácia folyamatosan. Biztos úr, sajnos eh, nem tudunk felelősséget vállalni mindenféle eh, bürokráciáért az Európai Unióban, és eh, a tagállami törekvésekkel ellentétben arra szeretném kérni önt, hogy tegyen meg minden annak érdekében, hogy olyan legyen az agrárpolitika reformja, hogy a közigazgatás és az ellenőrzés területén egyszerűsítés jöjjön létre, és ezáltal a mezőgazdások a fő feladatuknak, tehát az élelmiszertermelésnek eleget tudjanak tenni, és ne kelljen az egész napi munka után este jogszabályszövegeket olvasniuk. Nincsen olyan mezőgazdasági terület a világon, ahol annyi előírás van, mint az Európai Uniónak a mezőgazdasági területei. Éppen ezért kérem önt, önön múlik, hogy ön legyen az első biztos, aki majd, hogyha távozik, aminek az időpontját most még nem tudjuk, nos, akinek az ideje alatt, hivatali ideje alatt egyszerűsödik a folyamat, és kevesebb lesz eh, a bürokrácia az előadóként, azt kérem, hogy keressünk közös megoldást ennek a célnak az elérése érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Naim úr, a második eh, szerző. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, nagyon jó, hogy itt van ma este. Az egyszerűsítés eh, és a bürokrácia csökkentése a kapban kulcsfontosságú célkitűzés. Skóciában nagyon sok eh, földműves, frusztrált, dühös a bürokrácia miatt, és a büntetések rendszere miatt. Persze bölcsen kell és eh, felügyelettel elkölteni az adófizetők pénzét, de nem arányos ez a jelenlegi büntetési rendszer, tagállami szinten sem, és a gazdálkodók szintjén sem. Úgyhogy a reformban ezzel foglalkozni kell Skóciában. A gazdálkodókat most kis hibákkal és nagy összegekre büntetik. a skót kormányzat sajnos a bizottságot és a biztost vádolja ennek a büntetés szankciórendszernek az átalakításáért. Az Európai Unió és bizottsági auditorok októberben és novemberben, november elején jártak Skóciában és volt egy kis félelem a kormányzatban, hogy a drákói szankciók, amelyeket az elmúlt hónapokban kiszabtak, ránk is érvényesek volnának majd a jövőben. És aztán átpillantottunk Észak-Írországba is. Nikolson úr biztos fog erről szólni. és az ő kormányzatuk is egy nagy szankcióval néz szembe, mivel nem jól értékelték, értelmezték a támogatásra jogosult földterület fogalmát. Tehát ki a felelős ön talán ezért a rendszerért, és az októberi, novemberi auditnak milyen következményei lesznek Skócia esetében. Köszönöm. Nikolson úr. Much, Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Általában itt vagyok, amikor sorra kerülök a felszólás elnézést, hogy most egy kicsit elkéstem. Ashworth úr is támogatja a májusban elfogadott egyszerűsítéseket és a szükségtelen bürokrácia kiszorítását. Véleményem szerint ez a téma nagyon nagy problémát jelent, és a gazdálkodók sokkal jobb volna, hogyha az idejüket inkább a munkájukkal tölthetnék. A megreformált kapnak egyszerűbbnek kell lennie, és attól tartok ugyanakkor, hogy nem ez lesz az eredmény, hanem több bürokráció, több bürokrácia lesz, és amikor az első pillér kizöldítéséről beszélünk, akkor miről beszélünk, hogy csökkenni fog a bürokrácia, vagy pedig több? Több ellenőrzés lesz, és több bürokrácia? Elég, hogyha egy gazdaságot egyszer ellenőriznek. A bizottságnak el kell mondanom, hogy a kereszt megfeleléssel kapcsolatosan is már elég sok vizsgálat történik. Nem kell ezt tovább erőltetni. Azok nevében beszélek, akik az élelmiszereinket előállítják, élelmiszerbiztonságot akarunk, ez meg is van. Hagyjuk a gazdálkodókat gazdálkodni és előállítani az élelmiszereket. Észak-Írországban 60 millió eurós visszafizetési büntetéssel fenyegetik a gazdákat. A több évvel ezelőtt létrehozott térképek természetesen nem tökéletesek. Miért van most erre szükség, ezekre a drákói intézkedésekre? A gazdáknak nincs erre szükségük, dolgozni szeretnének és jó élelmiszert előállítani. Köszönöm szépen. Commissioner, Biztos úr, öné a szó, válaszoljon kérem a kérdésekre. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy először írásbeli kérdésükre válaszoljak az egyszerűsítés vonatkozásában. Többször elmondtam, hogy nagyon fontos téma ez, nagyon fontos, téma, amit a jövőben elkészítendő rendeletben mindenféleképpen figyelembe veszünk. Először is, mit tett eddig a bizottság, hogy egyszerűsítse a gazdák életét? Úgy gondolom, hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, Egyszerű a válasz. A bizottság már is sokat tett az egyszerűsítés érdekében. A bizottság már több intézkedést hozott, hogy egyszerűsítse a gazdák életét. 2009 márciusában a bizottság kommunikációt fogalmazott meg az egyszerűsített kap vonatkozásában. Ezt a kommunikációt ö, olyan tevékenységek jellemezték, amelyek már néhány éve ö, be, ö, indultak, és itt az adminisztratív teher csökkentése volt a cél. Nem akarok minden részletre kitérni, néhány példával élnék csak. Először is 2007-ben a tanácsi rendelet elfogadása a mezőgazdasági piac szervezés vonatkozásában, amely nagyon fontos bürokrácia könnyítést jelentett az európai jogalkotás vonatkozásában. Az egységes piac közös rendszabályozása vonatkozásában rendelkezések állnak rendelkezésünkre, azért, hogy egyszerűbb, könnyebben hozzáférhető, kevésbé nehezen alkalmazható kapunk legyen. Az egyik célja az egyszerűsítésnek az volt, amely a bizottsági ö, állapot felmérés következtében született 2009-ben, amely egyszerűsíti az egyszer, egységes fizet, kifizetési rendszereket, és a 2003-as reform további ö, folytatására mutat. Utalni szeretnék még arra a programra is, amely az Európai Uniós adminisztratív terhek csökkentését célozta meg. Ezek, ennek keretén belül több értékelés is született, ezek eredménye azt mutatja, hogy a mezőgazdasági ágazatban 36%-kal csökkent a bürokrácia, jobban, mint ami célkitűzésként megfogalmazódott, mert az 25% volt. 39 javaslatban fogalmazott meg az egyszerűsítés 13 tagállam tollából 2009 áprilisában. A 39 javaslat egy része 2009 végéig 2010 elejéig végrehajtásra is kerül. A többi az egyszerűsítési csomagban található, amelyet a bizottság most fogadott el. Ez a közvetlen kifizetések és az idékfejlesztés területén találhatók. Ez a tanács és a parlament elé is került. Ami a második pillért illeti, a bizottság tanulmányt indított be az adminisztratív terhek vonatkozásában, a vidékfejlesztési program kedvezményezettjét illetően. Ez a tanulmány két kategóriára koncentrált a modernizációra többek között, és a tanulmány eredményeit felhasználjuk a kappal kapcsolatos elképzeléseink vonatkozásában 2013-ra. Tájékoztatni szeretném önöket arról is, hogy az Agri Főigazgatóság munkatársai a továbbiakban is ellátogatnak a gazdaságokba, és ez az első kézből való ö, tapasztalatgyűjtés sokat segít abban, hogy a döntések során ö, felhasználjuk őket. A második ö, részére ö, válaszolnék a kérdésüknek, hogy 2013 után ö, hogyan kívánnak még a továbbiakban egyszerűsíteni. Nos, az elkészülendő javaslat már nem a bürokráciára irányul, hanem az adófizetőket meg akarjuk nyugtatni arról, hogy jól használjuk fel a pénzeket. Minden szakmai javaslat elé állok az önök részéről, de ott vannak a Kókobuban a kollégái, akik szintén azt kérdezik, hogy mit csinált a bizottság ezzel a pénzzel, jól használta -e el. A bizottság csak a tanács által jóváhagyott rendeleteket próbálja érvényre juttatni, gyakorta a parlament is jóváhagyta ezeket. Tehát a bizottság csak a tanácsi rendeleteket próbálja végrehajtatni, amelyek már is léteznek. Ezzel kapcsolatban megnyugtatom önöket, hogy a jövőben nem akarunk olyan javaslatokat megfogalmazni, amelyek komplikálják a helyzetet, csak olyanokkal, amelyek hihetőbbé teszik az agrárprogramot. És ahogy már említettem, végül is a gazdák célja a termelés. Ők használják a természeti forrásokat, és nekik köszönhetjük azt is, hogy a kapnak, a kapon belül megtalálható ez a pénz. Mi lesz 2013 után? A 2013 utáni időszakra készülő jogalkotói csomagon túl szakmai rész vonatkozásában szeretném, hogyha elkészülne egy másik anyag is, de nem a bürokrátikus terhek növelése céljával. A helybeli bürokrácia azonban amelyel a gazdák szemben állnak, nem föltétlenül a bizottságtól származnak, hanem a tagállamoktól. És gyakorta pontosan a nemzeti ö, szabályok ö, a komplikáltabbak, és a bizottság egyszerűsít. Már meg is tette ezt a tagállamokkal szemben. George Lyon kérdésére válaszolva, ami a költségeket illeti, a bizottság csak tiszteletbe tartja a szabályokat, amelyek értelmében a kereszt megfelelést nem tiszteletbe tartó gazdák esetében büntetést kell alkalmazni. Nem csak Skóciában és Észak-Írországban, hanem mindenütt, egész Európában. Ez egy olyan szabály, amelyet tiszteletbe kell tartanunk, hiszen az európai jogalkotás része. Az európai jogalkotást ö, találjuk ebben a szabályban ugyanis, akár csak a kereszt megfelelésben. Decemberig a bizottság nyilvánossá fogja tenni ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a politikai frakciók képviselői szólalnak fel nem Nicholson úr fog háromszor beszélni, egy kicsit meghibásodtak a kijelzők. Most az EPP nevében megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr tökéletesen beszél franciául, nagyon jól ismeri a hazámat. Franciaországban van egy mondás, amikor a gazdákról beszélünk. Az egyszerűsítés nyilván egyik arculata ennek a mondásnak. Ön is említette, hogy a bizottság már megpróbálta egyszerűsíteni az eljárásokat. Egy kicsit szeretnék a részletekbe belemenni. Úgy tűnik számomra, hogy itt két aspektusról van szó ebben a témában. Egyrészt van a kérvény, a, a támogatások kérvénye. Ezt el kell ismernünk, az elmúlt évek során itt történtek kísérletek az egyszerűsítésre. Aztán ott van a feltételek miatti korlátozás, hogy a gazdáknak állandóan jelenteniük kell azt, hogy mit csinálnak, hogy a trágyát összeszedték-e az egyik mezőn, mit csináltak a másikon és hogyha valaki tévedett, akkor joga van a szankciókra. Nos, itt kell tényleg megáll, találnunk a megoldást. A múlt héten a jövőbeli kap tervezetéről szóltak néhány ilyen intézkedéssel, amelyeket be lehetne vezetni, és amelyek gyakorlatilag olyan eredményt is hozhatnának, amelyeket ellenőrizni lehet, a gazdák is, a bizottság is elnézheti őket, ö, olyan intézkedésekre gondolok itt, mint például a vetésforgó, ö, amelyek segítségével a korlátokat egy kicsit ö, ledönthetjük, amelyek körülveszik a gazdákat. És ö, ma, csak a múlt héten, felvetette ö, azt a kérdést, amiben igaza van tényleg a bizottsági ellenőrök először az államokhoz mennek el, a tagállamokhoz, utána a gazdákhoz minden évben. És kritikusan nézik azokat a dolgokat, amik nem jól működnek. Nem lehetne egy kicsit javítani a feladatukon, biztos úr? És arra kérni őket, mert ez sokat segíteni a tagállamoknak, hogy ahol túl messze mennek a tagállamok a végrehajtásban, a közösségjogot illetően, akkor rámutatnának erre, mert ez szükségtelen korlátokat jelent a gazdák számára. Már így is lehetne Európa képén javítani az állampolgárink szemében. Köszönöm szépen. Most pedig Capulos Santos úr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A kap egyszerűsítése olyan cél, amelyet évek óta próbálunk elérni, de még messze tartunk a végső cél elérésétől. A bizottság már sok munkát végzett, de azért azt leszögezném, hogy az SND csoport számára az egyszerűsítés nem szabad, hogy az legyen, hogy szabályzatlanná váljon a közpénzek elköltése nem lehet olyan feltétel vagy olyan érv, amely az átláthatóság ellenében hathat. 2011 kiváló év lesz arra, és a mostani programozási időszak, hogy ezt az átláthatóságot biztosítsuk. A kap egészének felépítését egyszerűsítenünk kell, Áprilisban ennek érdekében egy dokumentumot is kiadtunk, amelynek a célja a két pillér átalakítása, és azt is szem előtt kell tartani, hogy a bizottságnak kötelezettsége, hogy a két pillérrel kapcsolatos véleményünket beépítse politikájába. A közvetlen kifizetésekre vonatkoznak ezek az ész észrevételek a hozzáadott anyagokra, illetve a legtávolabbi térségekre. Megkülönböztetett ellenőrzés folyik ezeken a területeken, nincsen egy egyszerű, egységes rendszer. Mindig beszélünk az egyszerűsítésről, anélkül, hogy tudatában lennénk, hogy a kap jelenlegi felépítése alapvető reformra szorul. Az iránymutatási dokumentum talán konkrétabban is fogalmazhatna ezzel kapcsolatosan. Nagyon remélem, hogy lehetővé teszik majd mindenki számára, aki egyszerűsítést kíván, hogy részt vehessen ebben a vitában. Köszönöm, Reimers asszony, két percre. Frau Präsident! Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A bürokrácia megszüntetése és a jogszabályok egyszerűsítése az Európai Unió minden politikai területén a legfontosabb prioritások közé tartozik itt a parlamentben. Csak így fogjuk tudni elérni, hogy az adópénzekkel hatékonyan bánjunk, és ezáltal fogjuk tudni növelni a politikai döntésénk elfogadását az emberek által. Éppen ezért az szektorban nagyon fontos, hogy az egyszerűsítések elérjék a gazdákat is közvetlenül, és hiszen az ő feladatuk nem az, hogy könyveket töltsenek ki, hanem az, hogy élelmiszert termeljenek. Éppen ezért, amikor olyan időket élünk, amikor a tagállami költségvetések kiürülnek, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy a költségek se növekedjenek a gazdáknál szükségtelenül. Azon kívül arról is kell gondoskodnunk, hogy méltányos legyen a szankció, és arányos legyen a kihágás nagyságát tekintve. Csak akkor lesz fenntartható és hatékony a politikánk, hogyha a tanácsadásra helyezi a hangsúlyt, és nem annyira a büntetésre, a szankcionálásra. Csak így fogjuk a gazdáinknál és a polgárainknál elérni, hogy új ismeretekkel bővüljön a tudásuk, és a közösségi igényeknek megfeleljenek. Erre kell tehát figyelnünk, hogyha a közös agrárpolitika jövőjéről beszélünk még intenzívebben figyelmet kell fordítani arra, hogy a különböző formai követelményeknek kettőződjenek meg, és papírok kitöltésére csak akkor kerüljön sor, hogyha az a közigazgatás és a gazda számára is valami többletértékkel szolgál. Tehát nem egymás ellen, hanem egymással együtt kell dolgoznunk végre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a zöldek nevében, két és fél percben. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Gratulálok a biztos úrnak, hogy megjelent ma, és a kollégáimnak is, ezért az eredeti állásfoglalásáért, amelyből ez a vita kiindult, az 52-es 53-as bekezdésre hivatkoznék, amely a büntetések átláthatóságára vonatkozik. Itt valóban nehézség van Skóciában, az EU egészében, azzal kapcsolatosan, hogy a kereszt megfelelésnek az átláthatósága hogyan érvényesül. Sokkal nagyobb világosságra van szükség a tekintetben, hogy mit várnak a gazdáktól, és mik a nem megfelelés következményei. Pontosabban kellene értenünk, és pontosabb és nagyobb rugalmasságot kellene adni a rendelet rendelkezésével kapcsolatosan. Egészen más a tévedés és más a csalás, és nagyon sajnálatos, hogy a két esetben ugyanúgy kezelik nagyjából a gazdákat. A 66-os bekezdésről is szólnék. Szeretném biztos úr, ha jelezné, hogy hogyan vélekedik a az EID három éves felfüggesztéséről, ez az elektronikus megjelölése a juhoknak, nincs itt ebben arányos megközelítés, megpróbálunk rugalmasak lenni, és megpróbáljuk működtetni majd ezt a rendszert, de egyelőre ezt a három éves időszakot szeretnénk kérni. Következő felszólaló az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Én írtam az eredeti jelentést, és a jelentésben szóltam a kihívásokról, amelyek előtt a mezőgazdaság áll, és a közös agrárpolitikának is változnia kell, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljen. A jelentésben felhívtam a figyelmet arra a tényre, hogy nagyon sok ágazat, különösen az élőállat ágazat, óriási pénzügyi nehézségeket él meg, és éppen ezért csökkenteni kell az idő és költség igényét a bürokráciának, ami aránytalan. Több példát is mondhatok arra, amikor aránytalanok a szabályok vagy a büntetések, néha még méltánytalanok is. Például a hatástanulmányok esetében erről is beszéltem, hogy több ilyenre van szükség és harmonizációra, és felvetettem, hogy miért ne lehetne sikeresen alkalmazni a mezőgazdaságban az önszabályozást. Természetesen értem, hogy pénzügyi integritásra szükség van, de a számvevőszék is leszögezte, hogy a túlkomplikálás gyakran a probléma oka. Azt is értem, hogy a rendeletek értelmezése túlságosan más az egyes országokban, de a jelentés írása óta azért biztató volt, hogy kiderült, hogy a legtöbb, gazdaság, a legtöbb kormányzat egyszerűsítést kér. Vagyis nem volt soha jobb idő annak bizonyítására, hogy elő tudjuk mozdítani ennek az ágazatnak az ügyét. Pontosan értem, hogy milyen érvekkel élt, de azt kell mondanom, hogy ezt a gazdaság, ez a gazdaságokig nem jött el. Köszönöm szépen. Most azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon fontos vita, nagyon sokan kérték a spontán felszólalásokban a szót. Sokat szeretnék, sokaknak szeretném megadni a szót, de kérem, hogy mindenki tartsa be a, ha, a felszólalási határidőket, különben nem tudjuk éjfélig befejezni az ülést, pedig ez muszáj lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, amikor májusban megszületett a kap egyszerűsítésével kapcsolatos állásfoglalási intitvány, és arról szavaztunk, akkor arról is szóltunk, hogy az egyszerűsítésnek nem lehet az a következménye, hogy kevésbé támogatjuk a gazdákat, és ahhoz sem vezethet, hogy a piaci szabályozást leépítjük. Most hat hónap eltelt az állásfoglalás elfogadása óta, és még most is sok okunk van arra, hogy nyugtalanok legyünk. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy az, amit a bizottság most javaslón, az még tovább rontja a helyzetet a piacok támogatására szolgáló hagyományos eszközöket nem építhetjük le racionalizálás címén és egyszerűsítés címén, hiszen akkor a kis és közép vállalkozások a mezőgazdaság területén sok országban tovább fognak gyengülni. Éppen ezért szükséges, hogy többek közt a szankciókkal is foglalkozzunk, például azokkal a kihágásokkal, amelyekért nem a mezőgazdászok a felelősek. Az állatok azonosításánál is egyszerűsítéseket kell bevezetnünk, olyan egyszerűsítést, amiből különösen a kis és közép üzemek fognak profitálni. Hogyha ez nem sikerül számunkra, akkor alapjában meg kell majd változtatnunk a közös agrárpolitikát. Ki kell, el kell érnünk, hogy fair árak alakuljanak ki a piacon a termékek iránt, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan egyszerű legyen a közös agrárpolitika, amennyire csak lehet mindenki, és mindenkinek teljesüljön a élelmiszerellátáshoz való alapvető joga. A jelenlegi egyenlőtlenségeket az országok között ki kell egyenlítenünk, az üzemek közötti egyenlőtlenségeket is ki kell egyenlítenünk. Nyugtalansággal tölt el minket, hogy nagyon kiélezik a verseny javítására a javaslatokat, azonban sajnos nincsen elég bevétele ahhoz a kis és középvállalkozásoknak, a versenyben helytállanak, és ez nagyon rossz hatást idéz elő sok régióban. Nyilvánvalóan a mezőgazdások támogatni fogják az egyszerűsítést, hiszen ez támogatja azt, hogy a termeléssel foglalkozzanak. Egy jelentős egyszerűsítés meg fogja javítani sokaknak a helyzetét, ezt támogatni fogjuk. Köszönöm. Az érdi e frakció nevében Buffen úr. Köszönöm, elnök asszony. A KAP reform jelentés azt mutatja, hogy mennyi mindent kell tennünk. És azt gondolom, hogy a bizottság is így áll ehhez a kérdéshez, de sajnos nem eléggé világos az, hogy mikor hagyjuk ezt jóvá. Nyilván úgy döntöttük, hogy a legjobb megoldást kell választanunk, de először javaslatra van szükség. Úgy érzem, hogy a gazdákra óriási bürokrácia nehezedik, és ide tartozik például a kereszt megfelelési szabályokra vonatkozó adminisztráció is. Nagyon fontos, hogy a méretet, a tevékenységet egyértelműen határozzuk meg. A jelentés értelmében a két pillérnek a hatékonyságra kell összpontosulnia. De úgy érzem, hogy a családi gazdák egyszerűen el fognak fordulni a termeléstől, hogy a másik előnyöket érvezzék. Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb a kereslet, és sajnos az agrártermelés egyszerűen összezsugorodik. Látás termelési potenciális lehetőségekről szól a jelentés, de ugyanakkor megállapítja, hogy a mezőgazdaság része egyre kisebb, a forgalmazási egyre nagyobb. Az európai gazdák nem tudnak fair piaci árakon kereskedni. Szembe kell nézniük a globális versennyel, és tiszteletbe kell tartaniuk az éghajlatváltozási problémákat, a jóléti kérdéseket, stb.

Elnök asszony, biztos úr, először is üdvözölni szeretném eh, a bizottsági elkötelezettséget kommunikációjában eh, a PAK egyszerűsítése céljával. Eh, a túlzott szabályozás kevesebb versenyképességet jelent, és kevesebb funkcionalitást. Ez az egyik oka annak, hogy azonnal meg kell reformálni a kapot, és egyszerűsíteni. Engedjék meg, hogy az egyszerűsítés célzó állásfoglalás néhány aspektusát említsen. Michel Danten kollega beszélt azokról az államokról, amelyek túl messze mennek az európai jogszabályok végrehajtásában. Szerintem csökkenteni kell a bürokratikus aspektusokat, nem csak a bizottság szintjén, hanem a tagállamok szintjén is. A bizottságnak közös normákat kellene létrehozniuk a kívánt dokumentum vonatkozásában. Szeretném, hogyha bevezetnének maximális küszöböket a bürokrácia vonatkozásában. Ahol három aláírást kíván az európai bürokrácia, a helyi nemzeti bürokrácia hozzátesz még ötöt. Úgyhogy nem elegendő az egyszerűsítés ezen a téren. Ezen kívül a potenciális kedvezményezeteknek nyújtott információt szélesebb körűvé kell tenni, például a vidékfejlesztés témájában. Mivel az egyszerűsítés az átláthatósággal kapcsolódik össze, szeretném kihasználni a biztos úr jelenlétét arra, hogy elmondhassam neki a következőt. A közelmúltban született egy döntés a bíróságon a gazdák kezdeményezettségét illetően. Mit akar tenni ezzel kapcsolatban a bizottság? Köszönöm. Tarabella úr, két percben. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Nikolászku kollégához kapcsolódva üdvözlöm a bizottság kap egyszerűsítési törekvéseit. De ami a jelentést illeti, valóban nehéz a konjunktúra ma, úgyhogy szeretném, hogyha kap 2013 után lehetővé tenni a gazdák számára, hogy a legfőbb célra koncentráljanak, nevezetesen állati termékek, élelmiszertermékek előállítása, és ezen kívül nem kereskedelmi termékek előállítására. Nagyon fontos, hogy a 27 tagállam gazdái ugyanolyan eséllyel megértsék, hogy mik a kötelezettségeik, de mik a jogaik is. Egyszerűbb és reaktívabb kapra van szükség. A gazdák a világpiacon nagy versenynek vannak kitéve, északon és délen, ahol a gazdák azért harcolnak, hogy egyszerűen elviselhető árakon tudják értékesíteni termékeiket. A legkevesebb az, hogy legalább konzultálhassanak rendszeresen a bizottsággal. Nagyon fontos praktikus szabályok, átlátható szabályok meghatározása mind a gazdák, mind az adófizetők számára a bodlert idézném, a legegyszerűbb mód a legjobb a különbségtételre, és szeretném, hogyha a bizottság is ezt a utat járná. Sok sikert is kívánok a biztos úrnak, hogy elérje ezt a célt. Köszönöm. Hawking asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Számomra a legfontosabb mondat a hetedik bekezdés, vagyis, hogy a jobb szabályozás elve érvényesüljön, és ehhez tartozik a teljes körű hatástanulmányok készítése. Biztosítandó, hogy az új szabályozás arányos mértékű. Van-e arra remény, hogy ez valóban megtörténik? Ezek az elvek valóban, valóban érvényesülni fognak 2013 után a Átvizsgáltam múlt héten ezt a kiváló dokumentumot, és a legfontosabb dolog az élelmiszerbiztonság biztosítása és a minőségi és sokféle élelmiszer előállítása. Biztosítani kell a megfelelő közpolitikai alapelvek érvényesülését, meg kell akadályozni a biodiverzitás elpusztulását. Az kereszt megfelelésnek is érvényesülnie kell, és a bioszanitáris szabályozásoknak, és a harmadik országok beli import jelentette versenynek is meg kell felelni. Biztos úr azt mondta, hogy jövő héten a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ellen kell, előtt kell megvédenie a kapot. Köszönöm szépen, leszek úr, egy percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. A túlzott bürokrácia kiküszöbölése az egyik legfontosabb elvárás. A gazdálkodóknak a lehető legtöbb időt kell biztosítani a saját munkájukra, vagyis hogy az állataikkal és a terményeikkel törődjenek. Az Európai Bizottság számára nagyon lényeges feladat a kap egyszerűsítése. 25 százalékkal tűzték ki 2005-ben csökkenteni az administratív terheket. Látjuk már az eredményeket, de az eddigi tevékenység és a tagállamok közötti különbségek áthidalása még nem elégséges. A közös agrárpolitikának rugalmas keretekre van szüksége. Nagyon fontos politika ez, és csökkenteni kell a kockázatokat annak érdekében, hogy a diverzitás megvalósuljon. Az egyszerűsítést ki kell egyensúlyozni a hatékonyságra vonatkozó intézkedésekkel is. Egy percben a következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a kérdést, és azt is, hogy egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk. Az elmúlt néhány hónapban többször is találkoztam Észak-Írországban gazdákkal, és mindig arra kértem őket, hogy határozzák meg, hogy hol van leginkább változásra szükség az ágazatban. Kiemelték a bürokrácia csökkentésének a fontosságát, hiszen azt mondták, hogy nagyon sok időt és nagyon sok költséget jelent ez. A részletezettség túlzottan nagy terhet ró a gazdákra, és persze nagyon tartanak a büntetésektől is. A közelmúltban találkoztam helyi csoportoknak a vezetőjével is, akik Észak-Írországban vidékfejlesztési programot hajtanak végre, és ők is azt mondják, hogy az audit, az ellenőrzési követelmények miatt esnek nagyon sokan a programból. Természetesen elszámoltathatóan kell költeni az adófizetők pénzét, de ezek az ellenőrzések pontosan azokat akadályozzák, akiket segíteni hivatottak. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Zábró asszony egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, biztos úr, európai szinten nagyon sokat beszélünk a közös gazdaság, agrárpolitika egyszerűsítéséről. De ott van a sok adminisztratív probléma amivel szembe kell néznie a gazdáknak, amikor a támogatáshoz akarnak hozzáférni. Nem a biztos úrnak kell csak intézkednie, a tagállamoknak is. Alapvető szerintem, hogy az európai törvényeket a tagállamokban úgy alkalmazzák, hogy ne rettentsék el a gazdákat. Nagyon sok gazda az én hazámban panaszkodik, mert nem jut elég információhoz. És nagyon nehéz meggyőzni manapság bárkit is, hogy gazda legyen, mert fél ettől a bürokráciától. Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy ösztönözze arra a tagállamokat, hogy jobban használják a jelenlegi modern technológiát ahhoz, hogy információt juttassanak a, gazdasá- a gazdáknak, és segítsenek nekik abban, hogy csökkentsék a rájuk nehezedő bürokrációt. Így remélhetőleg felrebb és átláthatóbb lesz a kap. Mölder úr ö, következik másfél percben. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Sinds jaar en dag... Elnök asszony, évek óta beszélünk ebben a parlamentben a bürokrácia leépítéséről. A bizottságnak van egy belső munkacsoportja, amely a bizottság magasrangú képviselőjéből áll, és amelynek az a feladata, hogy amelynek az a feladata, hogy a szabályozások ne csorduljanak túl egy bizonyos határon. Azonban ez valahogy nem sikerül. A parlament kezdeményezésre van egy bizottságon kívüli munkacsoport is, a Bajor miniszterelnök, volt Bajor miniszterelnök Stoiber, Edmund Stoiber vezeti, Nos, négy éve dolgozik már ez a bizottság, és csak most van abban a helyzetben a bizottság, hogy eldöntse, hogy melyik legyen a legjobb kezdeményezés, a bizottsági belső munkacsoporté, vagy a külső Stoiber munkacsoporté. Nos, ami a jogszabályokat illeti, ezeket alkalmazzák a tagállamok, van, hogy 11-15 különböző felügyeleti szerv felelős ezért a tagállamban. Ez túl sok nem lenne, éppen ezért észszerű, hogyha a bizottság a privát gazdaságokkal is együtt dolgozna, hiszen a privát vállalatoknak is rendkívüli szerepük van ebben. És akkor ezáltal nem kellene ellenőrző szervek. Köszönöm. Köszönöm, mondja Cimánszki úr. Májusban a parlament elfogadta az állásfoglalást a kap egyszerűsítéséről. A bizottság meg tudná magyarázni, hogy eddig milyen intézkedések történtek annak érdekében, hogy csökkenjen az adminisztráció a gazdák érdekében az Európai Unióban? A bizottság el tudja nekünk mondani, hogy hogyan szándékozik követni a parlamenti útmutatásokat az egyszerűsítés vonatkozásában a reform előtt? A gazdák Számára ez rendkívül fontos, mert Lengyelországban és az Európai Unióban is további elvárások születtek. A parlamenten belül sokszor megvitattuk már ezeket, legutóbb Esud jelentése kapcsán a kap egyszerűsítése témájában. Ez egyszerűen nem mehet így tovább, ha az Európai Unió fejlődni akar, nem építhet bürokratikus korlátokat maga köré. Köszönöm. Köszönöm, Cikáó asszony. Köszönöm, elnök asszony, elnök asszony, biztos úr. A FAO a múlt héten egy jelentést tett közzé, amelyben rámutat arra, hogy az emberiség új ö, világválság előtt áll. Ezért kellene növelni a termelést, főleg a kukorica és a búza termelést. 2010-ig elegendő tartalékot kellene képezni az egész világon. Ezért az Európai Uniónak fenn kell tartani a termelési kapacitását, sőt, javítani kell rajta. A közép és kis ö, gazdaságokat kellene támogatnunk, nem csak a közvetlen kifizetésekkel, hanem a szubvenciókkal is. Olyan termékeket kellene a piacra megjeleníteni, amelyek ezekből a gazdaságokból származnak. A gazdáknak nagy szükségük van a bürokrácia egyszerűsítésére. A gazdáknak hozzá kell tudniuk férni kedvezményes kamatú banki hitelekhez. Kérem, biztos úr, csökkentsük az áfát az öntözésre esetén. A spontán felszólások következnek, mondja az elnök asszony, szeretnék üzletet kötni, kilencen szeretnének felszólalni, csak ötnek kellene szót adnom, mind a kilencnek szót fogok adni, de csak egy percben beszélhetnek, kérem, mert ma este még haza is szeretnénk menni. Kalanowski úr az első. Dziękuję pani przewodnicząca, panie komisarz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a közleményben a bizottság a kap jövőjével kapcsolatosan javaslatot tett az egyszerűsítésre. Ez a javaslat az Európai Parlament ajánlásaira reagál, amelyet egy állat, állásfoglalásban fogalmaztunk meg. A bürokratikus terhek csökkentése hozzájárul az alapokhoz való jobb hozzáféréshez, és a helyi ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, növelve az ágazat versenyképességét. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy valóban megtörténik ez az egyszerűsítés európai szinten és nemzeti szinten is. Biztosítanunk kell azt is, hogy az egyszerűsítés nem csak álmodozás, hanem valóban csökkenti a költségeket, nem pedig növeli. Köszönöm, Dorfmanó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves biztos úr, kedves kollégák, alapvetően a bürokrácia leépítéséről beszélni nagyon veszélyes, ugyanis remélem, hogy a mi helyzetünkben nem az lesz, hogy a végén nem történik semmi a közös agrárpolitikával kapcsolatos közleményében a szabályok egyszerűsítését javasolta, ez dicséretes, azonban azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy megvalósítható, hogyha az agrárkörnyezetvédelem területén már több éves kötelezettségvállalások vannak, Úgyhogy azt gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan fogunk tovább menni, és hogyan tudjuk különösen hatékonyan támogatni az egyszerűsítés területén a kis üzemeket, kis vállalkozásokat. Tehát a célokat be kell tartani, és a kihágásokat is emellett meg kell előzni, és reméljük, hogy egyre több virág lesz a réten, és kevesebb dokumentum. Köszönöm. Köszönöm, Alves úr. Kedves biztos úr, kedves kollégák, ami az általános alapelveket illeti a jövő agrárpolitikával kapcsolatban. Nos, ez reményeket kelt bennünk a jövőre nézve, különösen ami a kis és közép vállalkozókat illeti. De ezt a reményt, ezt most meg kell valósítani. A kapnak az egyszerűsítése tehát egy szükségszerűség, és éppen ezért a legfontosabb adminisztratív folyamatokat egyszerűbben kell kialakítani, hogy inkább a termelő munkára fordítódjon az idő, és a költség nem annyira a bürokráciára. Gondoskodnunk kell arról, hogy a kis üzemek egy egyszerűbb rendszerben dolgozhassanak, éppen ezért azt gondolom, hogy a bizottság... Köszönöm szépen, Megginis asszony. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm biztos úr, azért, hogy ilyen erőteljesen kifejtette véleményét, hogy egyszerűsítése van szükség. Bár soha nem az egyszerűsítést kérik a gazdák, hanem hogy kevesebb ellenőrzés legyen. De azt gondolom, hogy becsapjuk magunkat, hogyha a, az első pillér zöldesi, kizöldítéséről beszélünk, akkor növelni fogjuk a kereszt megfelelésre való szükséget, és nem tudjuk elérni az egyszerűsítést. Úgy gondolom, hogy a zöld bürokrácia éppen úgy bürokrácia, és ezt szem előtt kell tartanunk. Ez egy szavahihetőségi kérdés is az Európai Unió számára, az utolsó vélekedésem többszörösen ellenőrzik a gazdákat, az illetékes hatóságok a nemzetállami szinten, illetve Európai Unió szinten. A gazdák nagyon tartanak az, az ellenőrzésektől, az tagállamok is. Ezt a sokféle félelmet ki kell gyomlálni. Köszönöm szépen, Szavjeszki úr. Köszönöm. A legfontosabb eleme a kapnak az ellenőrzés és a felügyelet administratív ellenőrzésekre van szükség, és ez teher a tagállami költségvetések számára. A jelenlegi tapasztalatunk alapján azt mondhatjuk, hogy a komplikált kritériumok nagyon sok problémát jelentenek a gazdálkodók számára és a közigazgatás számára is. A mezőgazdasági politikának érthetőnek kell lennie a gazdák és az adófizetők számára is, egyszerűsítés nélkül ez nem lesz lehetséges. Amikor megpróbáljuk megreformálni a közös agrárpolitikát, mindig egy újabb bürokratikus szint alakul ki. Ezért azt kérem a tagállamoktól, hogy ne fogalmazzanak meg további követelményeket. A pályázatoknak, a kérelmeknek 7 évre kelljen vonatkozniuk, és azután ezeket lehessen változtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Zložitý mechanizmus. A szabályozásnak, ellenőrzésnek a mechanizmusa gyakorlatilag megnehezíti a hatékony gazdálkodást a földeken, és egy mezőgazdasági vállalkozásnak a működtetése, illetve a működtetés lehetősége a támogatásoktól függ. Na most a támogatásokra vonatkozó szabályokat a bizottság szobáiban dolgozzák ki. Ez okozza itt a problémát. Az európai élelmiszer piac éppen ezért nehéz helyzetbe került, különösen az új tagállamokban tapasztalhatjuk azt, hogy a élelmiszertermési lehetőségek beszűkültek, éppen ezért olyan mechanizmusokat kell kidolgozni, illetve a meglévőket átdolgozni, hogy modern, igazságosabb szabályozás alakuljon ki mindenki számára. Meggyőződésem, biztos úr, hogy az Európai Parlament ebben támogatni fogja önt. Köszönöm szépen. Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Köszönöm szépen. Tökéletesen egyetértek ezzel a javaslattal, hogy egyszerűsítsék a kapot. Tökéletesen egyetértek a biztos úrral is, és azzal a tényel, hogy a lehető leggyorsabban kell ezt végrehajtani. Hiszek abban, hogy nem büntetésre van szükség, mert a gazdák jobban tudják, hogy hogyan kell elvégezni a dolgukat, mint azok, akik ezeket az instrukciókat adják nekik és nem lenne jó, ha ezt felcserélnénk. Nem jó, hogyha túl sok ö, műtrágyát használunk. Ezt tudják a gazdák is. Ezért az idejüket a gazdálkodással kell tölteni, nem pedig a a különböző nyomtatványok kitöltésével, ez a jövőre nézve sokkal jobb lenne. Köszönöm szépen, Lavia úr következik. Signor Presidente, signor Commissario, ogni anno purtroppo la relazione... Elnök asszony, kedves biztos úr, sajnos a számvevőszék minden évben azt kell, hogy megállapítsa, hogy a GAP területén nem mindig korrektül és transzparensen használják fel a pénzeket. Éppen ezért kényszerülünk arra, hogy két követelményt egymással kibékítsünk. Egyrésztről megfelelő ellenőrzésről kell gondoskodnunk, hogy az adópénzeket, az európai adópénzeket optimálisan használják-e fel. A másik oldalon viszont a lehető legnagyobb erszerűsítést kell véghez vinnünk a mezőgazdászok munkájában, hiszen ők természetesen földműveléssel és állattenyésztéssel szeretnének foglalkozni. Éppen ezért a biztos részére egy javaslatom lenne, ugyanis azt mondta, hogy meghallgatja a javaslatainkat a régiók és tagállamok által végrehajtott mezőgazdasági intézkedések nem mindig az egyszerűsítés irányába hatnak, hanem gyakran növelik a bürokráciát. Éppen ezért a biztosnak ki kellene választani a legjobb gyakorlatokat, és ezt kellene a régiókra alkalmazni minden európai tagállamban. Köszönöm. Végül pedig Stojános úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Amit eddig tettünk, nem volt elégséges, különben nem is volna napirenden ez a téma. A társadalmi összetevőkről is beszélnünk kell, amikor a termelők egy projektet előkészítenek, hitelt, hitelt vesznek fel, ennek biztosíték a föld, és hogyha csődbe megy a vállalkozás, miközben hosszas háborúkat hívnak a bolgár mezőgazdasági alappal. Mint tudják, Bulgária felügyelet alatt van, vagyis inkább elutasítja a pályázatokat, mint hogy később kritizálják. Tudom, hogy szükség van az ellenőrzésekre, de az ellenőrzéseknek nem volna szabad hogy ezektől az emberektől elmondják a megélhetésüket. Biztos úr. Mikrofon. Mikrofon. Mikro. d'un côté, je Egyrészt örömmel állapítom meg, hogy ilyen késői órában még ilyen sokan vannak jelen, hogy az egyszerűsítésről beszéljünk. Úgy gondolom, hogy saját magunkkal szemben is egyszerűnek kell lennünk, egyszerűen kell megfogalmaznunk, hogy mit akarunk. És ez a normatív intézkedésekben is megnyilvánul. Nyilván lesznek javaslatai a bizottságnak, a tanácsnak, és a parlamentnek pedig jóvá kell hagyni ezeket. Úgyhogy ugyanolyan nagy reményekkel ö, nézek ö, a közös munka elébe a jogalkotói csomagról, hogy világos, egyszerű legyen, és kerüljük el a kivételeket, a külön hozzá toldalékolásokat, amelyek aztán majd a bizottságnak kell a helyszínen ellenőrizni. Mert ugyanez a bizottság kell, hogy beszámoljon a parlament előtt a közpénzek jó felhasználásáról. Nyilván nem hiszem, hogy a kap ö, akadályozza a gazdákat a munkában, sőt, ellenkezőleg inkább sokat segít nekik abban, hogy dolgozhassanak. Egész egyszerűen, amikor közpénzekről van szó, azonban mindenkinek be kell számolnia arról, hogy hogyan használta ezeket fel. Az európai jogok szabályokban, amely normákban is megfogalmazódik az agráriumban, el kell mondanom, hogy ez az egyetlen olyan gazdasági ágazat, amelyben, amelyre európai szintű szabályozás létezik, és a helyszínen ellenőrzésről is van szó. De ezt együtt döntöttük el, hogy ez így legyen. És azok a normák, amikről sokat beszélünk, gyakorlatilag nem mások, mint az európai jogszabályok értelmezése, amely már jogszabályként létezik, illetve ez az, ami lefordítódik a helyszínen való ellenőrzésbe ami viszont összetett a környezetvédelmi, az állatjóvédelmi jogszabály, illetve bizonyos konkrét intézkedésekre vonatkozó eljárások, pontosan azért, hogy konkrét pénzügyi támogatások legyenek, illetve főleg a vidékfejlesztési programok beruházásai vonatkozásában. Egyetértek a gyakorlatban megnyilvánuló jogszabály értelmezéssel tényleg van még tennivalónk. Ami viszont az eljárásokat illeti, a konkrét intézkedések vonatkozásában, ha olyanokat akarunk, amelyek figyelembe veszik egy-egy régió sajátosságait, akkor sajátos intézkedésekre van szükség, különben nem vagyunk szavahihetőek. Kapola Santos úrral tökéletesen egyetértek, a lehető legjobban kell egyszerűsíteni. De azért azt nem szeretném, hogyha olyan messze menjünk, hogyha már nem bíznak bennünk, hogy a kap eh, részére rendelkezésre bocsátott pénzt nem megfelelően kezeljük. Úgyhogy szeretném, hogyha a költségvetés ugyanolyan konzisztens lenne, mint amilyennek kell lennie, és ez abban is megnyilvánul, hogy tudjuk, hogy mire költöttük el ezt a pénzt. Ami az átláthatóságot illeti. Van egy bírósági döntés. Elmondhatom önöknek, hogy még mindig ragaszkodom ehhez az átláthatósághoz, figyelembe véve a bírósági döntést, az a rendelet, amely pillanatnyilag hatályos, módosításra kerül, pontosan azért, hogy figyelembe vegyük ezt a bírósági döntést. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, de biztosíthatom önöket arról, hogy a döntések nem állnak meg itt, annak érdekében, hogy tényleg egyszerűbbé tegyük, ne komplikáltabbá kapod. De még egyszer el kell mondanom, hogy együtt kell ezt a munkát elvégeznünk, és a tagállamokkal együtt kell intézkednünk. É, említettem önöknek az intézkedéseket a bürokrácia egyszerűsítése céljából a kap a tagállamokkal közösen kerül kezelésre, és ez a gazdák érdekében is történik, hogy értsék ők is, hogy hogyan működik az európai jogszabályok hálózata. Először próbáljuk meg leegyszerűsíteni a kapot a 27 tagállam számára. Ebben a kérdésben az együtt döntésnek köszönhetően most már ugyanolyan felelősséggel rendelkeznek önök is, mint a tanács, és nagyon remélem, és meg vagyok is győződve arról, hogy jól fogunk együtt dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most lezárom ezt a vitát, és tovább lépünk a következő témánkra. A következő napi rendi pontunk is egy szóbeli választ igénylő kérdés a méhészeti ágazat helyzetéről. Most először a szerzőhöz